Hölgyeim és uraim, e, drámai hírek után most akkor folytatjuk a munkánkat. A tegnapi jegyzőkönyvvel kiosztásra került, van-e észrevétel? Nem látok, akkor elfogadottnak tekintjük a